A jegyzőkönyvet és a 24-i ülés szövegei hozzáférhetőek van-e kifogásuk ezzel kapcsolatban? Ha ez nincsen, akkor ezzel a jegyzőkönyvet elfogadtuk. Most pedig közlemények következnek. A Német Szövetségi Köztársaság